jogi aktusok címeit ezen ülés jegyzőkönyvében tesszük közzé. Tisztelt kollégák! Pénteken ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. A férfiak és a nők esélyegyenlőség egyik alapértéke az Európai Uniónak. Sajnos ez az alapérték még csak papíron létezik. A nők általában 16%-kal kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. A nőket erősebben érinti a gazdasági válság, mint a a gyorsabban elveszítik munkájukat, és bizonytalan munkakörülmények között kell dolgozniuk. A nők elleni erőszak még mindig létezik, elviselhetetlen mértékben, nagyon sős következményekkel az érintettek, a család, illetve az egész társadalom számára. A nők továbbra is alul reprezentáltak a vezető pozíciókban, a politikában és a gazdaságban. Minden egyes említett pont megmutatja, hogy ha nem, e, nemek közötti egyenlőséget folytatott harcot folytatnunk kell. A Nemzetközi Nőnapot követően szeretném felhívni figyelmüket egy drámai jellegű problémára, amelyet én és önök közül sokan azt hiszem ismerünk. Több mint 100 millió nő, és különösen lányok szenvedik meg a nemi szervek megcsonkításának következményeit a világon. Ez semmilyen körülmények között nem fogadható el, vagy indokolható. Támadás ez a nők testi épsége ellen, és méltóságok és alapvető jogaik megsértését jelenti. Ez egy emberi jogsértés, amelyet közülünk senki nem fogadhat el. Az ilyenfajta gyakorlatokat nulla tolerancia politikával kell kezelnünk. Sürgősen megfelelő intézkedéseket kell fogalmatosítanunk, hogy különösen a fiatal lányokat megvédjük az EU-n belül és azon kívül. Sokkal határozottabban kell fellépnünk ebben a küzdelemben, a gyakorlatban. Hölgyeim és uraim, hadd fűzzem hozzá, hogy egy további szörnyű eseményről értesültünk. Nigériában hétvégén Olaszországból, Angliából, Görögországból és Libanonból hét túszt ejtett egy terrorista csoportosulás, Anzaru nevezetű, ezeket a személyeket meggyilkolták. Azt hiszem, hogy az önök nevében is szólhatok, hogyha kijelentem, hogy az Európai Parlament a legszigorúbban elítéli az ilyen terrorista erőszakos cselekményeket, együttérzésünket, részvétenket fejezzünk ki a fejezzük az áldozatok családtagjainak, ismerőseinek. Köszönöm szépen figyelmüket!